Madame la Présidente et chère Linda, mes chers collègues, Monsieur le Directeur Général, je vous propose de reprendre les travaux de la Commission Taxe 2. Nos, a TASZ 2 szakbizottság és a neve szakbizottság munkáját folytatjuk. Együttes ülés tartunk a Fejlesztési Szakbizottsággal. Üdvözlöm elnökét, Linda McEvent és a tagjait, valamint a TASZ 2 szakbizottság tagjait is. Az ülésünk az agresszív adótervezés következményeivel foglalkozik a fejlődő országokban. Linda McEvennel az volt a kívánalmunk, hogy megtarthassuk ezt az eszmecserét, ezt a meghallgatást. Üdvözlöm az összes vendégünket, akik elfogadták a meghívásunkat, és megosztják velünk tapasztalataikat. Ez tehát egy eszmecser egymás között vannak bizonyos leleplezések, az újságírók részéről meghallgatások, amiket megtartottunk itt a parlamenten belül, a TAX 2 szakbizottság, de nem csupán a mi kezdeményezésünkre, nemzeti parlamentek részvételével, az OECD részvételével, és mindezen események megmutatták az adó kikerülés jelenségének nagy mértékét, melyből számos nagy multinacionális cég profitál, és ennek következményeit, gazdasági, illetve politikai jellegű következményeit, tehát az adókikerülés jelenségének nagyon sok országban elszenvedjük a következményeket kiáltó egyenlőtlenségekkel a tagállamokon belül is, de sajnálatos módon még súlyosabb a következmények a földgolyó más részein. Ezért tűnt fontosnak számunkra, hogy még mielőtt befejeznénk a TAXA 2 szakbizottság munkáját és a fejlesztési szakbizottság prioritásának szem előtt tartásával megtarthassuk ezt a két órás találkozót a mai napon itt Brüsszelben. Nem is szólnék többet ebben a szakaszban, és megadom a szót Linda Mökevennek, aki velem együtt elnökli ezt az ülést. Thank you, thank you. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy nagyon lényeges, hogy a szakbizottságaink együtt dolgozzanak ezen a fontos témán, az adó ügyi témákon. Aki a fejlesztésben nem dolgozik, lehet, hogy nem tudja, hogy a nemzetközi közösség tavaly szeptemberben elindította a nemzetközi fejlesztési együttműködés második szakaszát 2030-ig fenntartható fejlesztési célokat határoztak meg. Addis Abebában volt múlt júliusban egy nemzetközi konferencia, ahol a globális közösség kimondta, hogy a következő 15 évben a fejlődést finanszírozni kell, az a segélyek nagyon fontosak, a magánszektor is fontos, de a belső forrásmobilizáció nagyon fontos a fejlődő országokban. A következő 15 évben a fejlesztés finanszírozást ennek kell meghatároznia. Ez mind nagyon szép és jó, de amikor azt látjuk, hogy sok fejlődő ország számára nehézséget okoz, hogy belföldön előteremtsék az adóbevételeket, mert a multinacionális cégek arra ösztönzik őket, hogy alacsony adó mértékeket ígérjenek, különben nem jönnek ezek a cégek, vagy illegális pénzmozgások zajlanak, elhagyják ezek a pénzek az országot, és a világ minden részén különböző bankszámlákon landolnak, nem csak Panamában, hanem Londonban, más országokban is. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos ez a fajta együttműködés, hogy ez ne történhessen meg. Tisztességes társadalmat hiteles adóalap nélkül nem lehet kiépíteni, ezt tudjuk, hogy a demokráciához erre szükség van, hogy az állam támaszkodhasson az állami infrastruktúrára és erre a vagyonra a társadalom fejlesztése érdekében. Lány kollégánk tavaly jelentést készített az adóelkerülés elleni fellépésről fejlődő országokban, az Addis Abebai csúcs találkozó előtt, és nagy többséggel el is fogadta ezt a parlament. Most már nem csak szép szavakra van szükség, ahogy a Lemaszúr elnök is elmondta, hanem cselekvésre. Remélem, hogy önök is eltökéltek, hogy az önök bizottsága is sürgeti a változásokat az EU szakpolitikában, az EU szerepében, az a e nemzetközi szintéren most erre nagy ösztönzőre van szükség, a közvélemény ezt várja tőlünk, e, elege van mindenkinek abból, hogy hallja ezeket a problémákat, de nem történik válaszlépés. Évről évre nem találkozunk eredményekkel. Úgy érzik, hogy a kis emberek fizetnek, és aki pedig el tudja rejteni a vagyonát és jövedelmét offshore helyszíneken, az megúszza a fizetést. Tehát itt a szavahihetőségünk forog kockán, ezért nagyon örülök, hogy ezt a vitát megszerveztük. Két szakértői panel terveztünk, Reméljük, hogy majd a szakértőink elmondják, hogy eh, mi az, ami már most is történik, eh, milyen javaslatok vannak, és előjáróban bemutatnám Stefano Mansevisit, a DEFCO főigazgatóság új főigazgatóját, hosszú ideje az intézményeknél dolgozik, nem régében nevezték ki főigazgatónak, a DEFCO főigazgatósága mellett van egy kis adóügyi egység is. Addis Abeba után egy évvel hogyan tudjuk folytatni ezt a munkát, és a bizottság többi területét hogyan tudják ebbe bevonni. Tessék, ez a kérdésem. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony, elnök úr, köszönöm szépen. Mindenkinek köszönöm a meghívást. Több alkalommal, több ízben is ellátogattunk önökhöz, és szeretném tisztázni, hogy teljes mértékben elkötelezettek vagyunk az önök munkája mellett. Hogy a különböző főigazgatóságok hogyan foglalkoznak a saját problémáinkkal, illetve a fejlődő országok problémáival, ez pontosan ide tartozik. Az igazságosságról, a bevételekről, a jó kormányzásról van szó végül is, ezért azt kell mondanom, hogy a jó politikai hozzáállás, a jó policy mix az, amely megfelelő orientációt adhat. De ez fontos nem csak a mai vita szempontjából, hanem az előttünk álló feladatok szempontjából is. Önök is elmondták, és elnökasszonytól is ezt hallottuk, hogy a, az ADC uh, agenda középpontját képezte ez, és a legfontosabb üzenet számunkra a növekedés, a fenntartható fejlődés, illetve a szegénység eltörlése egyszerre nem oldható meg, hogyha nem foglalkozunk az, az egyes országok belső finanszírozási, illetve adminisztratív problémájával. A panamai dokumentumok is erre mutatnak rá, Tudjuk, hogy milyen mértékről van szó, ez pedig aggodalomra ad okot. A bizottság azt mondja, hogy mintegy egy trillió USA dollárnyi összegről van szó, amelyek illegális csatornákon keresztül amely pénzek illegális csatornán keresztül mozognak. Hogyha egy olyan országról beszélünk, mint például olyan kontinensről, mint például Afrika, ahol mindannyian befektetéseket, beruházásokat teszünk, nos a veszteség a GDP körülbelül 6%-át teszi ki, tehát egy ilyen mértékű problémával állunk szembe, ezt mindenképpen orvosolni kell. Ahogyan Beki volt dél-afrikai elnök, és hangsúlyozta azt, hogy együtt kell működnünk a probléma orvoslása érdekében. Ahogyan már korábban elmondtam, nagyon fontos a kapcsolat köztünk, illetve a fejlődő országok között. A problémák orvoslásának egyetlen módja az, hogyha koordinált és globális módon működünk. Tehát nem azt mondjuk, hogy mi és ti, senki nem leckéztetheti a másikat, hanem egy megfelelő hozzáállásra, egy megfelelő keverékre van szükség. A bizottság a Collect More Spend Better dokumentumot használta, hogy gyűjtsünk be többet, tehát ez azt jelenti, hogy legyen hatékonyabb az adópolitika, az adó megvalósítása, az adó alkalmazása. A spend better pedig arra, az, arra vonatkozik, hogy hogyan lehet ezt jobban felhasználni a fejlődés értelmében. Ez tehát a 2010-es közleményünkre épül ez a megfogalmazás, amely alapját adja a bizottság és az Európai Parlament jó együttműködésének. Nem most indul tehát ez a munka, hanem vannak már tapasztalataink, ha korlátozottak is, és azért jól látszik, hogy elkötelezettek vagyunk, és célunk az, hogy jobban működjön ez a jövőben. A collect more, tehát a szedjünk be többet az adó elkerülésről, illetve az adócsalás elkerüléséről van az, szól, a spend better pedig a bevételi oldalt próbálja jó irányba csatornázni. Szoros a kapcsolat tehát köztünk és más országok között, ez két elvre épül. Az egyik a példa általi vezetés, a másik pedig a globális partnerség. A vezetés példa statuálásával kicsit furcsán hangzik, hiszen minden nap felfedezünk dolgokat, amelyek nem kellemesek. De az biztos, nagyobb fokú szabályozásra van szükség. Az utolsó adóelkerülési csomag, amelynek volt egy külső aspektusa, azt a célt szolgálta, hogy az Európai Uniós adópolitikát és a fejlesztési politikát valahogy összekösse és közös megközelítést alkalmason. Ez egy aktív politika, nem ellenőrizgetjük egymást, hanem egy közös erőfeszítésre van szó. Össze vetjük tehát ezt a két vetületet. Hamarosan a tagállamokkal, illetve az érdekelt felekkel konzultációt folytatunk majd, hogy megvizsgáljunk a különböző tagállami politikák hatását a fejlődő országokban az adó és a jó kormányzás szempontjából. Ami a globális partnerséget illeti, a szedjünk be többet és költsünk jobban a jobb kormányzást célozza, illetve a nemzetközi standardok kialakítását inkluzív, befogadó módon. Uh, this is not the result of a process which is starting from inside. Fontos tehát, hogy egy belülről induló folyamatról legyen szó, különben nem jutunk messzire. Az ADIS uh, adó kezdeményezést közösen más fejlődő országokbeli partnerekkel hoztuk létre, tehát itt egy kettős megközelítésről van szó. Egyrészt a belső bevétel mobilizációjáról, másrészt pedig egy igazságos adórendszer felállításáról. Hangsúlyozom ezt a második gondolatot, mert az adóbevétel, az adóbeszedés rendkívül fontos, azonban az, hogy megfelelően kezeljük az adófizetők pénzét, pénzét a fejlődő országokban legalább ekkora kihívás, hiszen ez egy jó kormányzási ágendát von maga után, illetve ezt feltételez, így pedig rögtön felmerül az elszámoltathatóság, a felelősségvállalás. Nagyon sokáig nem foglalkoztunk ezzel a kérdéssel. Bizonyos más megközelítések miatt gondolok itt például az ODA-ra de nagyon fontos, hogy az állampolgárok is pontosan lássák, hogy milyen definícióval dolgozunk. Tehát az ADIS platform ezt a célt szolgálta. Célunk az, hogy együttműködjünk az adógyi kérdésekben, együttműködünk az ensz az árképzés tekintetében, együttműködünk az OECD-vel, hogy egy új, inkluzív keretet hozzunk létre a kormányfolyamatok számára az erózió és a a nyereség átcsoportosításának témájában. Ezen kívül az egy trust fundot is létrehoztunk. Szeretném fölhívni a figyelmet egy régi kezdeményezésre, ez pedig a párizsi kezdeményezés. Célunk, hogy ezt kiterjesszük más területekre, és ez kapcsolódik a hozzáadott érték eh, lánchoz, tehát valóban eh, plusz értéket szeretnénk létrehozni eh, kiváló kormányzással. Ahogyan elmondtam a bevezetőm elején, nem csak egy új fejlesztési területről van szó, nem csak egy új munkamódszerről, hanem arról, hogy a globális kormányzást, a globális gazdaságot javítsuk. És ez van az egész eljárás, az egész rendszer középpontjában. Nem csak a, nem csak a másikra összpontosítunk, hanem saját magunkra is. Csak így lehetünk hihete, hihetőek és hitelesek. Tehát közös munkát kell folytatni, és szeretnénk megerősíteni a parlamenttel való együttműködést. Célunk az, hogy közösen hatékonyan harcoljunk ezen jelenség ellen. Ez több, mint jelenség igazából, strukturális dologról van szó, és ezt csak strukturáltan, strukturálisan orvosolhatjuk. Fontos tehát ez a fejlesztési munkánk keretében, de a jobb kormányzás, az átláthatóbb kormányzás tekintetében is köszönöm. Merci beaucoup, monsieur directeur. Köszönöm, főigazgató úr, ezt a rendkívül összetett beszámolót, és sok szerencsét kívánok önnek új funkciójához, amelyet be fog majd tölteni. Most pedig szeretném megnyitni az eszmecserét az első panel résztvevőjével, a Linda McKeven is bejelentette, két panel lesz. Az első panel munkáját én fogom vezetni, Linda pedig a második panel munkáját elnökli. Az első panel résztvevők közül Patrick Olomos, sajnálatos módon az Afrikai Unió pénzügy biztosan nem tudott ellátogatni hozzánk, kimentette magát, mivel beteg. Három meghívott vendégünk van tehát, akik nagy szakértelemmel rendelkeznek, és köszönetet mondok nekik jelentés jelenlétükért. Atia Varis asszony az egyik, aki a Nairobi B. Egyetemen fő tanácsadó ugyanakkor sok más országban is tanít, Ruandában, Dél-Afrikában, Bécsben, a Lancaster University-n, az Nagy-Britanniában, Norvégiában és a többi. Manuel Montes úr, a pénzügy és fejlesztés fő tanácsadója, a, Genfi South Centerben szintén kutatási tevékenységet végzett sok országban, például Sri Lankán, Fülöp-szigeteken, Honolulun, Szingapurban, Helsinki-ben, és Stanford Egyetemen szerzett képesítést Kaliforniában. És a TAX bizottság által már meghallgatott Aurora Sadoni asszony, aki az Oxfam adóügyi tanácsadója, és már találkoztunk az Oxfam, találkozott az Oxfam számos képviselőivel az Európai Unióban, és a múlt héten is találkoztunk az Oxfam képviselőjével Washingtonban. Chardonnay asszony ö, oktatással is foglalkozott, és nőjogi bizottságban is funkciót töltött be a francia kormányban. Azt javaslom tehát a, az előadóinknak, hogy elégedjenek meg, ha egyetértenek ezzel 5 percnyi idővel, hogy bevezessék ezt a témát, és ezt követően pedig megadjuk a szót a kasdi eljárás keretében a két szakbizottság tagjainak. Varis asszony, önni a szó. Merci beaucoup. Um, but, okay. uh, well, thank you very Köszönöm szépen. Először is uh, köszönöm, hogy uh, meghívtak. Nagyon gyorsan megnézzük a külső stratégiát, illetve azt, hogy ez mennyiben érinti a fejlődő országokat, aztán pedig konkrétan egy kutatásról szeretnék beszámolni, ez Kenyával foglalkozik, amely az adó törvények hatását vizsgálja, a nemzetközi adó reformot megelőzően, illetve ezt követően. A külső stratégia ebben az évben januárban került napvilágra, itt hatékony és igazságos vállalati adóról beszéltünk, illetve átláthatóságról, információcseréről és megfelelő versenyhelyzetről. Fölmerül az, hogy mennyiben érinti ez a kormányzás. Most azt hiszem, hogy a fiskális kérdésekben ez egy elég széles körű területet ölel föl. Ehhez kapcsolnám a hatékonyságot, az eredményességet, sokan megemlítették már korábban, hogy igazságosnak, jogszerűnek kell lenni. Aztán ott van a, az elszámoltathatóság kérdése, a felelősség, illetve az átláthatóság. Úgy tűnik, hogy az átláthatóság kérdésében elég jól állunk, de a többi tekintetében bizony még van teendőnk. Korábban beszéltünk az állami támogatásról, illetve arról, hogy ez milyen hatása van a fejlődő országokra. Nagyon fontosnak tartom, hogy ez előre lépést mutasson ez a terület. Ami pedig a költsünk jobban, és szedjünk be többet. Na most ezt megfordítanám, költsünk jobban, és szedjünk be több adót. Nos, nálunk elég gyenge lábon áll a kiadás, hogyha a beszedést hangsúlyozzuk, akkor ezzel gyengítjük a, a költést, a kiadási oldalt. Az Adiszi fejlesztési ágenda is ezt a gondolatot karolja föl. A jó kormányzási platform érdekes, de nincsenek benne olyan paraméterek, amelyek rámutatnának arra, hogy az Európai Uniós tagállamok hogyan ássák alá más országok jó kormányzását. Szerintem ezen nagyon fontos kitérni. Korábbi ülések alkalmával beszéltünk erről, fontos, hogy egyértelműen lássuk a jó kormányzás paramétereit. Ezért meg kell nézni, hogy milyen szelekciós kritériumokkal dolgozunk, például a fekete lista kapcsán, ezen kívül vision on states based on ability, and I will talk about that a little bit more in the context of Kenya. So Kenya is one of five countries. Nézzük, Kenya azon öt ország közé tartozik, amely közepes bevételi ország kategóriájába esik. Ez eltér azonban a más afrikai országoktól. Érdekessé válik ez az ország azért, mert 2004-ben megpróbáltuk az Unilever ügyben előrejutni, elveszítettük ezt a tárgyalást, nem volt adatbázisunk, nem volt kereskedelmi kapacitásunk. 2004 óta azonban a bevételi adóhatóság komoly képzésen estek át, 2012-ben megjelent a karutúri eset, ez rendkívül fontossá vált azért, mert ez nem egy egy északi multinacionális cégről van szó, hanem egy indiairól, tehát még összetettebb a helyzet. Korábban arról volt szó, hogy északi országok jönnek ide, és igazságtalan gyakorlatot folytatnak. Most azonban a közepes méretű multinacionális cégek beáramlásáról volt szó, és fontos tehát, hogy, hogy az etikátlan viselkedésnek gátat vessünk. A karutúri ügy még nem zárult le, de az adóhatóságok azt az információt adták, hogy még három céget vádolnak nem megfelelő árképzési gyakorlattal. Egyesült Királyság, illetve más cégeket is érint ez. Sajnos nem tudom őket megemlíteni. Érdekes azonban, hogy az Egyesült Királyság némiben, némileg mm, módosította az álláspontját és információt szolgáltat. Németország azonban azt állítja, hogy az adóhatóságok által kért információk köre meghaladja az automatikus információ cseré, cserébe eső információkat. Tehát azt látjuk, hogy eltérő módon kezelik Kenyát az európai országok. Aztán ott vannak az afrikai multinacionális cégek, tehát említettem az indiaiakat, a Global North, illetve ott van az afrikai, tehát a nigériai, kenyai, a délafrikai és az egyiptomi multinacionális cégek kérdése. Az adóverseny tehát egy igen összetett és több rétegből álló kérdés. Hogyha az információcserének a módszerei nem egyértelműek, akkor csak súlyosbodik a helyzet. Egy olyan ország esetében, mint Kenya, nem csak arról van szó, hogy információt kapunk, hanem arról is, hogy milyen információt szolgáltatunk. Ezért felsoroltam a még nem megoldott kérdéseket, a BEPS változtatásai ellenére. Az egyik legnagyobb probléma. gets taken seriously. Secondly, we have... Az, hogy a bányászat még nem került föl a listára, aztán még mindig ott vannak az árképzéssel kapcsolatos problémák. How, but also the laws are not clear in many developing countries. Transfer árazás problémája. A BEPS nem szól a a vállalkozókról, és azt látjuk, hogy most kevesebb időre van szükség, mint korábban, viszont a különböző adatbázisokkal dolgozunk, például a Price Waterhouse egy bizonyos adatbázist alkalmaz, az adóhatóságok más adatbázissal dolgoznak, aztán ott vannak az alvó cégek, ezek még nem szabályozottak, illetve a kapacitás kérdése is felmerül, hiszen például a könyvelés területén, az igazságszolgáltatás, az adógyi kutatás területén nincs elég kapacitás. Nos, ennyit. Köszönöm szépen. Thank you very much, madam. Köszönöm, el. köszönöm asszonyom. Manuel Montes következik. 5 percben. Köszönöm szépen, nagy megtiszteltetés számomra, hogy az Európai Parlament szakbizottsága előtt beszélhetek. A South Centerben dolgozom, ez egy kormányközi szervezet a fejlődő országok számára. Az OECD égiszára dolgozunk. 28 emberünk van Genfben. Az OECD-ben 2000 alkalmazott dolgozik csak Párizsban. 50 an 52 országunk van, nagy országok, Kínia, Kína, India, kis országok, mint Mali. Az OECD-ben csak 43 ország van ezzel szemben. A legfontosabb dolog, amit el kell mondanom ebben a prezentációban, ahogyan az elején is elmondtam, biztosítani kell, hogy a fejlődő országok képesek fenntartható fejlődést elérni a saját forrásaikból. Ez fontos prioritás kell, hogy legyen mindenkinek. Az ENSZ 2020-as eh, napirendje nagyon fontos mindenki számára. Ahogy elmondtam az elején, az egyik legfontosabb eh, korlátozottság, hogy a fejlődő országok nem képesek eh, belső erőforrást előteremteni a beruházásokhoz, az infrastruktúra építéshez, az oktatáshoz az iparfejlesztéshez, ezért sok esetben nagyon függnek a külső erőforrásoktól. Az egyik legfontosabb tanulmány, amit elmondtam a bevezetőben is, az emberek jelentés a pénzügyi mozgásokról. Sokszor említik az illegális, vagy a nem legális, illicit pénzmozgásokat, a becslések szerint 60% a pénzmozgásoknak, amelyek az afrikai adóhatóságok rendelkezésére álltak volna, csak ez legális. A legális pénzmozgások tehát 35%-ot tesznek ki, olyan legál, illegális mozgások, mint az a csempészet, illetve vannak olyan illicit megoldások is, mint a trade with pricing, ami a transferárazásnak egy formája, vagy a kettős számlázása az exportoknak. Én Svájcban élek például. Svájc az egyik legfontosabb rész exportőr, de sok csokoládét is exportálunk, pedig nincs is nálunk kakaótermelés. termelés right? And the Zambian uh, copper is then sold to a... A zambiai részt, uh, rezet, nem világpiaci áron adják el svájci cégeknek, és ez mind legális. Hogyan lehet azt, ami most legális, uh, illetve ami most illegális, azt hogyan lehet legálisra tenni? Able to sell its copper at the world price instead of being resold at the world price from uh, Switzerland és hogyan lehet ezt megengedni, hogy világpiaci ára alatt adják el a rezet Svájcnak. Persze Zambiának szüksége van a bevételekre, de ott az adómérték magasabb, mint amit az érintett svájci vállalkozás vállal. Tehát 60 százalék az a szürke gazdaságból származik, és ezt nem tudja az adóhatóság behajtani. Az egyik legfontosabb csalódás az Addis Abebai konferenciából a fejlesztés finanszírozása az, az volt, hogy a fejlődő országok nem tudták elérni, amit szerettek volna, a szürke gazdaság vagy illegális pénzmozgásai ezeket csak az OECD határozza meg. Érthető, 43 tagállam van az OECD-ben, a, ezeknek a tagállamoknak számolt be a titkárság. A napirendet a tagoknak el kell fogadniuk. Tehát bármilyen ellenvetés, akár egy tag részéről problémát vethet fel, ahogyan említette a kollégám, két, három olyan dolog van legalább, mint a profit átcsoportosítás, például a technikai szolgáltatások, a, vagyis hogy az országok tudják a tanácsadók tevékenységét ellenőrizni. Aztán a, a bányászati cégek, ez megint Zambia példája, Számunkra ez lehetne egy fejlesztésorientált politika az OECD-ben, tehát ez azt tenné, hogy megpróbálja kiterjeszteni, hogy ez a norma meghatározás hogyan történik szélesebb kontextusban, nem csak az OECD-n belül, és nem csak a napirend kialakításában, hiszen ezt az OECD tagállamai irányítják. Köszönöm. Merci beaucoup. Uh, Madame Chardonnay. Chardonnay asszony kap szót. Köszönöm szépen, hogy megszólalhattam. Geo, working in more than 90 countries to... Az Oxfam-nak dolgozó, megpróbáljuk az egyenlőséget elősegíteni. Ezért az adózás nagyon fontos az egyenlőség szempontjából, és a fejlődő és európai országok kihívása azonos. Ezt a két ügyet szeretném összekötni, hozzátéve, hogy én is a az adóplatformon dolgozom, az európai és a fejlődő országok közötti kapcsolatot erősítve. Nagyon hasznosnak tartom, hogy az Európai Bizottság be, külső stratégiát dolgozott ki az adózás hatékony tétel érdekében. Ennek az első eleme ennek a stratégiának a jó kormányzás kritériumainak a felülvizsgálata. Hangsúlyoznom kellene, hogy a döntéshozók Európában általában a titoktartásra összpontosítanak, miközben úgy gondoljuk, hogy vannak vállalati adóparadicsomok, amelyek nem eh, kapnak elég figyelmet. Úgy gondoljuk, hogy az Európai Bizottság többet kellene, hogy foglalkozzon a tényleges adómértékkel. Ezt megteszi, de csak a méltányos adó verseny érdekében. A tagállamoknak együtt kell működniük az adóelkerülés eh, ellen, hiszen pontosan erről szól az adó rendszerek versenye, és ez mindenkinek hátrányos. Lagarde asszony az IMF igazgatója is elmondta ezt. Az új kormányzási kritériumokkal a második probléma, hogy az OECD BEPS eredmények eh, dominálnak a stratégiákban, úgy gondoljuk, hogy ez a kockázat, hogy a fejlett országok a BEPS eredményeket ráerőltetik rá a fejlődő országokra is. Ők nem voltak részei a tárgyalásoknak, amikor a kritériumokat kidolgozták, ez a probléma ezzel. Aztán egy másik nagyon fontos elem a listázási folyamat, a, említettük a fekete listát, szeretném önöket, hogy ez a folyamat nem újdonság, ezen a képen is látható, hogy 2000, 2009-ben, 2015-ben is már a fekete listával kapcsolatosan vita folyt. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy a korábbi események újra megtörténjenek. Nem ellenezzük azt az elképzelést, hogy fekete lista készüljön, csak úgy gondoljuk, hogy semlegesnek kell lennie az eljárásnak és átláthatónak, és ez hasznos az új jelentés folyamatában is. Láttam, hogy vannak a fekete listával kapcsolatos tételek is, és az ártalmas adóügyi gyakorlatokra is kiterjed ez. Nagyon sok esetben ilyen előfordul, amelyeknek csak a, az a célja, hogy a nagy cégek kevesebb adót fizessenek. Ezeket a káros adó gyakorlatokat az Európai Bizottság meghatározta. A, most jelenleg az adó az Európai Unió elnökségét ellátó ország is adóparadicsomnak minősíthető. A káros adóügyi gyakorlatok az fejlődő országokra is hatással vannak. A bizottság remélem, hogy tudja koordinálni ezt a gyakorlatot. A legközelebbi platform is foglalkozik majd ezzel. A fekete lista nem árt a fejlődő országoknak az ebola válság során Libériát fekete listára tették, szankciókat rendeltek el szemben vele, bár Libériának az adó rendszere hagy kívánni valót maga után. Úgy gondolom, hogy vannak ennél rosszabb helyek is, és károsabbak a világon. Döntéshozóként, képviselőként az ilyen igazságtalanságokra figyelmet kellene fordítaniuk. Negyedik elem. A jelenlegi folyamat már túl van politizálva most is. A fekete lista csak akkor lehet hatékony, ha vannak objektív kritériumok, ha csak a EU tagállamok vesznek részt a folyamatban, akkor védhetik a saját érdekeiket, de, tud, de más eh, szereplők is vannak ebben a folyamatban. Remélem, hogy az Európai Unió, az Európai Parlament majd a kritériumokat promotálni fogja és dolgozik ezzel. Mindig lesznek olyan országok, amelyek nem akarnak majd együttműködni, éppen ezért a fekete lista csak akkor lehet hatékony, hogyha vannak szankciók, és hogyha nincsenek szankciók, akkor természetesen bizonyos országok nem le, a saját hírnevüket akarják majd megvédeni, de a közelmúlt botrányaiból látszik, hogy ez nem elég. Végül pedig el kell mondanom, hogy az EU-nak a saját ház előtt is sepergetnie kell. Nem lehet csak azokat az országokat megcélozni, amelyek külső, nem európai országok. Hogyha fekete listát akarnak készíteni, akkor erre az Egyesült Államokat is fel kell venni. Ezek nem az én szavaim, hanem Juncker miniszterelnök mondta 2009-ben. Ugye milyen érdekes? Kind of blacklist list hogy mennyire átpolitizált lehet egy fekete lista, el tudom küldeni ezt a cikket, amit egy néhány nappal ezelőtt olvastam. Ennyit szerettem volna elmondani. Nagyon sok más dologról is lehetne beszélni, hogy felhívjam a figyelmüket az ECOFIN eredményére, ami majd holnap lesz, de gondolom majd lesz a kérdésekre több idő később. Köszönöm. Très bien. Merci. Köszönöm az előadóinknak ezeket az észrevételeket és javaslatokat, amelyek különösen gazdagítóak voltak. Két személyes kommentert engedjenek meg ebben a szakaszban. Ami a fekete lista problémáját illeti, eszmét cseréltünk már erről a délutánunk kezdetén. Igen, csak kényes ez a kérdés a gyakorlatban. És Sadani asszony egyébként ezt fel is vetette. Egyrésztről virágos, hogy vannak ezek az úgynevezett nem együttműködő joghatóságok, és ezekre újjal kell mutatni, néven kell nevezni őket, és szankciókat kell kiszabni rájuk, ahogyan Sardoni asszony is említette. Nem csupán a kis trópusi szigetek reputációjáról van szó e tekintetben. Ugyanakkor azt is szemtesbe kell vennünk, hogy az adóparadicsom koncepciója nagyon különböző értelmezések tárgya. Washingtonban Írország számít adó paradicsomnak egész egyszerűen a 12,5 százalékos adókulcs miatt a 30 százalékos amerikai adókulcsa szemben, tehát Írország egy adó paradicsom. Nem ugyanez, mind, ez, mint például a Virgin szigetek kérdésköre. Tehát a fekete lista kidolgozása, ez egy ö, diplomáciai ö, rémálom, mondották egyesek. Köszönöm tehát az önök elemzését, meglátjuk, hogy a jelentéstevők milyen következtetéseket vannak le majd mindebből. Kofod majd beszámol az érzelmeiről ezt illetően. Aztán az OECD szerepe ezen munkákban rendkívül fontos, és üdvözölni szeretném az OECD szerepét, hiszen világos, hogy jogi szempontból, ahogy a Montez úr is említette, az OECD csak 34 országot tömörít, ugyanakkor az OECD állásfoglalásai foglalásai nem döntések, csupán ajánlások, amelyeket egy hangulag fogalmaznak meg. De számos tárgykörben egyébként Alan Renkuri a főtitkár ösztönzésére, beleértve ezt a témakört is, tehát a multinacionális vállalatok adóztatását, az OECD kívánatosnak tartotta, hogy a BEPS akciót terv kidolgozásában a lehető legtöbb országot bevonja. A g 20 tagjait, egyeseket, aztán a fejlődő országokat is, amelyek nem tagjai az OECD-nek. A Andra Rekuri, a főtitkárnak azt javasoltam, hogy szervezzünk meg egy parlamentközi konferenciát ezen témával kapcsolatosan, oly módon, hogy meghívjuk a nemzeti parlamentek képviselőit valamennyi ország részéről, akik hozzájárultak ennek a cselekvési tervnek a kidolgozásához. Ez egy olyan elképzelés, amely ilyet közvetítettünk az OECD felé a közelmúltban, mostanáig nem tudtuk ezt megvalósítani. Ez egy közös terv, amin gondolkodunk az Európai Parlament, illetve az OECD részéről egyaránt, hogy biztosítsuk, hogy akár történelmi okoknál fogva az a nemzetközi szervezet, ami legtöbbet foglalkozik ezzel a témával, egy 34 tagot tömörítő szervezet, így módon persze nem a világ legtöbb országát képviselő szervezetet tudjuk bevonni ebbe a munkába, de minél több ország képviselőit mindenképpen most pedig azt kérem a képviselőinktől, hogy két percre korlátozzák a hozzászólásaikat. Fabio De aztán Ashley Fox következik. Fabio. Sorry, I'm not used uh, to be the first. Nem vagyok hozzászokva, hogy én vagyok az első felszólaló, ezért lepődtem meg. Először is köszönöm szépen az előadásokat, értékeseknek tartottam ezeket és nem csak Juncker úr, hanem az Egyesült Államok részéről is ugyanazt a kérést hallottuk, hogy az Egyesült Államok is vegyen részt ebben a kérdésben. A, még a kongresszus képviselője is e, e felé tendált, ha nem is ennyire egyértelműen diplomáciai okokból. Gyakran halljuk azt, hogy a fejlődő országok nem feltétlenül tudnak részt venni az információ programokban, a technikai kapacitásuk miatt. Önök hogyan látják ezt? Problémának tartják-e? Illetve érdemes lenne-e nyilvános országjelentéseket létrehozni, nem az adó paradicsomok kapcsán, hanem a jogszolgáltatás kapcsán? hogy megnézzük az együttműködés lehetőségeit, és hogyha van még időm, akkor föltenném azt a kérdést is, hogy milyen további átláthatósági intézkedések segítenék a fejlődő országokat. Figyelembe véve azt, hogy a panamai dokumentumok sok esetben a fejlődő országok tisztviselőire is árnyékot vetettek. Um, Fabio. Uh... Köszönöm, Fábio. Ashley Fox. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadóknak. Két kérdésem lenne a második előadóhoz, aki a zambiai rész kereskedelemről szólt. Többször megemlítette az illegális gyakorlat és az illicit gyakorlat közötti különbséget. Nos, elnézel, elnézést kérek, de angolul ez a két szó felcserélhető, és igazából ezáltal nem értettem, hogy mire akart kiukadni. Mert az illegális és az illicit, ezek szinonimák az angol nyelvben, tehát hogyha kifejteni az álláspontját, megköszönném. Experienced in obtaining the full... Másodszorban. A Zambia milyen problémákkal küzdött meg a réz árát illetően. Miről is van itt szó? Adópolitikáról? Meglepő lenne, hogyha egy adópolitika megakadályozna bármilyen piacot, bármilyen országot abban, hogy egy nyersanyagot piacra dobjon világpiaci áron. Hogyha ezt tisztázná. Linda? Igen, én is ezt próbáltam volna megtudni, hogy pontosan miről is van itt szó. Amikor Addis Ababában jártam, úgy óriási vita folyt egy adó bizottságról. Én akkor kicsit provokatőrként léptem föl, mondván, hogyha éveken keresztül ö, megpróbálunk felállítani egy kormányközi bizottságot, miért gondoljuk azt, hogy sikeresebb lenne az OECD részéről valamilyen fellépést előidézni? Hiszen nagyon sok taggal rendelkeznek, ezek közül sokan nem is érdeklődnek az adott ö, ügyben, hiszen nagyon gyakran ők a kedvezményezettek. Tehát nincs vita abban, hogyha a struktúráknál ragadunk le, és nem pedig a fellépésekre összpontosítunk. Hiszen a pénz csak akkor áramolhat ki a fejlődő országokból, hogyha ez a gazdag országokba beáramlik, és ott valahol ez valakinek az érdekeit szolgálja. Önmagától nem fog visszafolyni a fejlődő országokba. Tehát ne a struktúrákra, összpontosítsunk, hanem inkább Európai Uniós és nemzeti jogszabályokra, amelyek valóban változást hoznak. Köszönöm, mondja az elnök, a panelistáknak adom meg a szót, mindenkinek kettő percre. Oké. Okay. And Anyanyelvemen fogok beszélni franciául, hogy egy kis nyelvi diverzitás is érvényesül. La question sur le... Szólni szeretnék az automatikus információcsere és a nyilvános közététel problémáját illetően. Persze a fejlődő országok vagy a fejlett országok esetében akár Franciaország példáját illetően láthatjuk a létszámcsökkentés problémáját az adóhatóságoknál, és az átláthatóságot, illetően az információ csere segít abban, hogy visszatartsa a vállalatokat tehát egy visszatartó erővel rendelkezik az információcsere, és nem szabad alulbecsülni a civil társadalom képességét valamennyi országban, akár a fejlett fejl- vagy a fejlődő országokban, hogy felelőssé tegyék az adminisztrációt és az elitet, hiszen akár a gazdag, akár a szegény országokban szükség van erre, illetve a nyilvános beszámolóra, A nyilvános beszámolót illetően ennek nem kell társulni a fekete lista kezdeményezéséhez a bizottság részéről. Itt egy diplomáciai folyamatról van szó. Nem fogja ez a lista tartalmazni a szükséges információkat. Itt egy valódi beszámolóra van szükség, valamennyi joghatóság felsorolásával. A másik szempont pedig... Le reporting public. Nyilvános beszámoló. Ez számunkra fő eszköze a visszatartásnak az adó paradicsomokkal szemben. A két dolog kiegészíti egymást. Merci, Monsieur Montes. Uh, thank you, thank you. Montes úr, igen, köszönöm szépen, elnök úr. Nos, röviden próbálnék választ adni a nekem címzett kérdésekre. Az illicit uh, szó nem véletlenül használtam arra a hálózatra, amely igencsak kifejlődött négy-öt év elteltével. Alapvetően arról van szó, hogy nagyon sok olyan gyakorlat létezik, amely az adó elkerülést célozza, amelyek legálisak. Például ez a helyzet az OECD-n belül, hiszen ők a külön eti, entitási elvhez ragaszkodnak. Az adóhatóság feladata az, hogy megpróbálja megtudni, hogy ezek a, az árak megfelelő kereskedelmi árak-e, amelyeket ezek az entitások egymás között használnak. CDs, the, uh, uh, the arm's length principle, as if the subsidiary in Zambia is a complete... A zambiai leányvállalat profitorientált külön entitás a svájci anyavállalattól. Ez a karnyújtásnyira című elv. Ha az adóhatóságok nem tudják bebizonyítani a zambiai hatóságok számára, hogy nem megfelelő az árképzés, akkor ez egy adóügyi kérdés. A zambiai és a svájci cég legális úton jár, az adóhatóság feladata, hogy rámutasson arra, hogy a leányvállalat túlságosan alacsony árat alkalmazott. Now, with respect to uh, the, the tax committee, the tax committee... question. Ami az adóbizottsági kérdést illeti, mielőtt kijöttem volna az ENSZ-től, az adóbizottság elnök, ö, főtitkára voltam. Az ENSZ-nek megvan a maga adóbizottsága, ez egy új, ez egy az OECD-től eltérő modell. A bizottság felét az OECD országok nevezik ki. Egy auditoriumban kerülnek megrendezésre az ülések, a bizottság fele adószakértő, és ez azt jelenti, hogy magas szintű szaktudást, szakértelmet képviselnek. De csak OECD szinten lehet politikai döntéseket hozni kormányközi szinten. Az ENSZ adó bizottsága egy szakértői bizottság, amely csak javaslatokat tett, tesz. Tehát, hogyha a normák meghatározásáról beszélünk, a BEPS-ről, akkor a fejlődő országok azt mondták, hogy nem férnek hozzá az OECD ö, ilyen iránymutatás kialakításához, vagy ehhez a folyamathoz? I think, uh, guidelines, right? So even among the OECD countries, you can... Az OECD országok keretében is belül az a transfer árképzéssel kapcsolatban hosszú időn keresztül folyt a vita, hogy kialakítsunk egy közös standardot. Ezt nehéz tehát gyorsítani ezt a folyamatot. On this uh, difference between illicit and illegal. Uh, Beszéljünk arról, hogy mi a különbség az illicit és az illegális uh, szó között esetben, az zambiai esetben, írásban ezt kifejthetné, hogy jobban megértsük, mert nekünk nem volt teljesen világos. Morris asszony. Köszönöm. Ami a technikai kapacitások és kölcsönös tájékoztatás kérdését illeti, ami valóban történik az információszabadság törvények minden országban. Sok országban, Afrikában például csak 19 ország van, ahol van információszabadsági jogszabály, ahol van ilyen, ott sem nagyon vannak a hozzáféréssel kapcsolatos szabályok a költségvetési adóügyi adatokhoz. De még hogyha ez az első lépés megtörténik és ez nagyon fontos nem csak a civil társadalom szempontjából, hanem a súlyok és eh, ellen, eh, fékek és ellensúlyok szempontjából is. Things like company registries about five years ami a vállalat nyilvántartásokat illeti, öt évvel ezelőtt kutatást végeztem a cég nyilvántartásban. A multinacionális cégek közül volt ön, amelyiknek 1986-os volt a legutóbbi bejegyzése. A nyilvántartások léteznek, de nem megfelelően kezelik vagy frissítik őket, a meglévő rendszereket sem igazából foganatosítják. Zambiáról is szó esik, a titkos szerződésekről, a kormányok és országok, kormányok és vállalatok között. Ez fekete lyuk, senki nem fér hozzá az információkhoz, a hírekből hallunk róla, de hát ez nagyon problematikus, mert spekulációhoz vezet, és aztán a adatokhoz nem férünk hozzá. A Nemzetközi Adóbizottság munkájában én is részt vettem, nagyon érdekes folyamat volt. Valamiről beszélni szeretnék. Volt egy tanulmány néhány évvel ezelőtt, összehasonlítás a, az OECD országok általában által aláírt kettős adóztatás elleni megállapodásokról, tehát amit ők OECD országgal írtak alá, és nem OECD országgal írtak alá. És az volt a megalapítás, hogy amikor egymással tárgyalnak, akkor ezt modellt használnak, vagy pedig nem OECD országgal tárgyalnak, akkor az OECD modellt használják. Én úgy értelmezem ezt, hogy az OECD országok egy olyan modellt állítottak össze, amelyek számukra jók. Egymással van egy hatalmi egyensúly, amikor az ember többet adhat vagy vehet el, de amikor az OECD országok számára jobb az erőegyensúly, amikor az ENSZ modellt használják egymással, mert méltányosabb. És itt jön szóba a demokratikus deficit az OECD-n belül vagyis nincsen egyenlő jogalapja ezeknek a tárgyalásoknak. Az interparlamentáris konferencia nem csak a döntés az országokat foglalta magába. Feltetjük a kérdést, hogy miért. Köszönöm. Nagyon érdekes észrevétel volt ez, és nagyon érdekes példa. Hogy lezárjam ezt a vitát, Jébe Koffett az előadónk kapszol. Köszönöm szépen a panelnek ezt a sok érdekes információt és érdekes vitát. Jó lenne, ha több időnk lenne, hogy mindezeket az aspektusokat feltárjuk. Sok érdekes dolog merült fel a taxod munkájával kapcsolatosan is. Nem tudok minden részletet feljegyezni, de nagyon érdekes dolgokat mondtak el. Először is el kell mondanom, hogy az EU részéről emlékezünk kell, hogy nagy a felelősségünk a koherenciára a szakpolitikákban. Amikor adópolitikákat alkotunk, akkor biztosítanunk kell, hogy figyelembe veszük a fejlődő országok szükségleteit. Az EU együttműködésben a koherencia nagyon fontos. Ahogyan elmondta, nincsen értelme fejlesztési megállapodásokat kötni, vagy fejlesztési segélyt, ha közben de facto elvonjuk a bevételeket a fejlődő országoktól. Az adóelkerülés kérdése, illetve az illegális adóelkerülés, a legális és az illegális adóelkerülés olyan nagy probléma a fejlődő országok számára, hogy ez még fontosabb ennek a megoldása, mint a fejlesztési együttműködés vagy a kereskedelmi megállapodások. Erre itt is gondolnunk kell. A felvetett kérdésekkel kapcsolatosan feltűnt, amikor az OECD-ről beszél és az ENSZ-ről, a kettős adóztatási megállapodások, eset, illetve szabályok esetén, ezt nagyon érdekes megvizsgálni, mert úgy látszik, hogy egy erő egyensúly hiány alakult ki, tehát, hogyha az ENSZ modellt használjuk, mert ez jobb számunkra, ebben az esetben ez azt is jelenti, hogy problémánk van, azt meg kell oldanunk, és ezt tudomásul kell vennünk a nyilvános országonkénti jelentéstétellel kapcsolatosan hangsúlyozásra került, és ez nagyon fontos kérdés, és nagyon fontos közétételi eszköz a fejlődő országok számára is. Volt a parlamentben erről vita, más fórumokon is, és ez olyas valami, ami a kapacitásépítésben is segíthet a fejlődő országokban, hogy biztosítani tudják, hogy a cégek valóban befizetik az adójukat. Találkoztunk múlt héten a Világbankkal, és természetesen nagy problémáik vannak, mert megpróbálnak hatékony adminisztrációt kiépíteni, és a közpénzeket hatékonyan átláthatóan elkölteni. Ebben a tekintetben van egy közös politikai kihívás előttünk, a Panama iratok is ezt támasztják alá. Van egy kapacitás probléma a hatóságaink számára, vagyis megvan-e a hatóságok, a lehetőségük a politikák végrehajtására, de van egy politikai probléma is. A Panama iratokban felmerültek bizonyos nevek, amelyek miatt például az izlandi miniszterelnök lemondott, de vannak fejlődő országbeli nevek is, a világbankot is említették, vagyis hogy van egy politikai ellenállás az átláthatóság felé haladásban, hiszen néha próbálják védeni az elit előjogait. Ez is olyas velem, amit itt fel kell hoznunk. Aztán, ami a fekete listát illeti, elnök úr beszélt erről. Ezt is meg kell vizsgálnunk, de természetesen Egyértelmű szankciókra van szükség, hogyha nem kooperatív, joghatóságok nem kooperatívek maradnak, a nem együttműködő joghatóságoknak megvan egy egész sora, és ezt az attitűdöt meg kell változtatni. Ha ezt nem teszünk, akkor hiteles szankciókra van szükség, mert ha nem, akkor nem fognak változtatni a viselkedésükön. Az OECD-vel kapcsolatosan nagyon fontos elmondani, hogy ugyan a BEPS szabályokat a G20-ak megerősítették, ezek között vannak fejlődő országok is, de a legerősebbek gazdaságilag a legkevésbé gazdag fejlődő országok, ezért a fejlődő országok között is különbséget kell tenni érdekek tekintetében, és nem feltétlenül védik a gazdagabb fejlődő országok, a szegényebb fejlődő országok érdekeit. Az OECD keretein belül is biztosítanunk kell, hogy legalább a fejlődő országok, a legkevésbé fejlődő országok is jelen legyenek. Elnök úr, azt hiszem, hogy elég sokat beszéltem már de nagyon sok gondolkodni valót tettek fel. Köszönöm. And thank you uh, to, uh, Köszönöm előadó úr, és köszönöm az előadóinknak, szakértőinknek is, hogy eljöttek. Nagyon tartalmas volt ez a beszélgetés. És most a Derve Bizottság tagjaihoz forduló. Szeretném elmondani, hogy döntöttünk egy Jakbek a Ford és Mikátor Toller által készített jelentésről. Most minden nyelven el, rendelkezésre áll, és a határidő május 31-e dél. Hogyha vannak módosítók, amelyek érdekesek lehetnek a szakbizottság számára, akkor ezeken nagyon szívesen foglalkozunk. Következik a második panel, Linda. You've already touched on some issues here, which I'm sure will come up again, because now we're going to talk in panel. Nos, igen, a második panel keretében arról beszélünk, hogy milyen szerepet töltenek be a fejlődő országok egy nemzetközi adórendszer kialakításában. Három előadónk van, Szévér Mamba úr, egy ö, zambiai adóügyi szakértő, aztán Tove Riding, Reading asszony az Eurodad részéről, valamint Szal Picciotto professzor úr a Lancaster Egyetem részéről. Először Szívjön Mamba úrnak adom meg a szót. Tessék, megadom a szót. Very much. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Az ActionAid International-nek dolgozom, öt éven keresztül dolgoztam Zambiában, úgyhogy nagy érdeklődéssel követtem a zambiai ügyet, hogyha lesz idő, akkor erre is kitérek. Zambiában egy OECD panasz keretében dolgoztunk, a Glinkol elleni, lányvállalat elleni ö, ügy keretében. Lényegében egy audit jelentés kapcsán tártuk fel ezt a kérdést. Glencoe subsidiary were engaging in a mix of different practices. Különböző tranzakciókat, különböző gyakorlatokat folytattak, megpróbálták az adó szintet csökkenteni, tehát fölemelték a költségeket, a rezet úgy értékesítették, hogy ennek semmilyen nyoma nem maradt, tehát nem volt piaci megállapodás a leányvállalat és az anyavállalat körül, között, tehát nem kellett bizonyítani az árképzést. Az audit jelentés végkövetkeztetése az volt, hogy újra kell értékelnie az adóhatóságoknak ezt a céget. of which payments to Mauritius, where they said that is a subsidiary when there was nothing happening there. So a combination of all this. Úgyhogy uh, Glinko valóban agresszív adóelkerülést folytatott, illetve adócsalást. Az egész audit elején a Grinko nem működött együtt, sőt, ham, hamis adatokat szolgáltatott. Óriási volt tehát az őrzavar. aztán valóban nagyon is nehéz meghatározni, hogy hol van a, a jogellenes, vagy a szabályellenes, illetve az illegális közötti különbség, az illicit és az illegális közötti határ. Akkor úgy gondoltuk, hogy kb. 5 millió dollár veszteségért érte Zambiát két év leforgása alatt, emiatt az egy cég miatt. Tehát ezt költségvetési támogatásként kapta a brit, britektől Zambia. Gondoljuk csak el, hogy mi történik akkor, hogyha mondjuk 8 cég folytat ilyen gyakorlatot, és hogyha az európai országok támogatást nyújtanak Afrikának, vagy ilyen afrikai országoknak, aztán közben ott meg ilyen, ilyen gyakorlat folyik, hát csak gondolják el, hogy hogyan alakul itt a koherencia. Thank um, uh, the committee for the, for the report. Köszönöm szépen, hogy meghívtak, köszönöm szépen, hogy a jelentés kapcsán szólhatunk. Fontosnak tartom, hogy a jelentés rávilágít a nemzetközi kérdések összekapcsolódására, illetve a nemzeti specifikus kérdésekre is. Úgy gondoljuk, hogy a európai történések, illetve ennek a hatása a fejlődő országokra ezt nem jártuk kellőképpen körül a jelentés kapcsán, hiszen nagyon is konkrét adó intézkedések bizony hatással vannak Afrikára. Legyen arról szó, hogy az európai országok folytatnak, vagy valamilyen politikát, vagy a politika hiányáról is akár. A BEPS kialakításakor a fejlődő országok nem voltak benne ebben a folyamatban, és ahogy már elhangzott, jó pár dolog szerepel a BEPS-ben, ami a fejlődő országokat konkrétan érinti. Gondolok itt az adószerződésekre, nem figyeltek oda azonban bizonyos kérdésekre. Mégis, hogyha megnézzük az Afrikai Unió, Uniós jelentést, akkor azt látjuk, hogy a bányászati ágazat nagyon fontos szerepet tölt be, Nigéria, Mozambik, Angola, Dél-Afrika, ezek az országok mind érintettek. Itt is fontos az adó elkerülés hangsúlyozása. Ezen országok kellő ösztönzést kell, hogy kapjanak, és hogyha ez megtörtént volna, akkor a BEPS eredménye is más lenne. Tehát inkluzív keretre van szükség, befogadó, integráló keretre, hogy a fejlődő országok valóban hozzájárulhassanak a folyamathoz. Nem lehet tehát titokban meghatározni a szabályokat, aztán azt arra számítani, hogy ezeket mindenki érvényesítse és tartsa be. Föl kell tehát szabadítani ezt a teret, lehetőséget kell biztosítani ezeknek az országoknak, ezt nagyon fontosnak tartom. Néha a demokráciának megvan az ára, megvan a költsége, néha le kell lassulni, lehet, hogy kicsit több időt kell szállni egy-egy kérdésre, hogyha a nemzetközi adórendszer globális kormányzását akarjuk kialakítani, akkor igen, egy kicsit lassítanunk kell. De érdemes lenne ezen, ezt valóban végigcsinálni. A második megjegyzésem, ahogyan a Gwenko esete vagy az ugandai eset is rámutatott, erre az adóelkerülési problémára, ahol az egyik cég mintegy 400 millió, milliós adóelkerülést folytatott azzal, hogy egyszerűen áttette a székhelyét. Így bizony nagyon súlyosan érintette a költségvetést, az ország költségvetését ez az ügy. Meg kell nézni az adóügyi illetékességet, meg kell nézni ezeknek a kijelölését, kiosztását. Nagyon gyakran a fejlődő országok vesztesei ennek az egyenletnek. Van egy jelentésünk is, ez hozzáférhető az interneten. Ebben 500 adóügyi szerződést elemzünk, amelyeket az európai országok írtak alá rangsoroljuk ezeket, az szerint, hogy melyek a legszigorúbbak, restriktívebbek a fejlődő országok szempontjából. És akkor látható, hogy melyik ország hol van, az Egyesült Királyság például nagyon is restriktív szerződésekkel rendelkezik. Aztán, hogyha a politikai koherenciáról beszélünk, akkor oda kell figyelni az adógyi politika és a kereskedelmi politikák kapcsolatára. Az Európai Uniós kereskedelmi politika fejlődő országokkal folytatott politika nagymértékben érint és befolyásolja az adóügyi politikát is. Fontosnak tartom, hogy a BEPS folyamat még mielőtt új szabályokat hozna és annak a végrehajtására vetne fényt, nagyon fontos, hogy ezekről az általam említett dolgokról beszéljünk, és az érintett afrikai országok ennek a folyamatnak szerves részét képezzék. Thank you very much, uh, madam. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon jó kérdést vetett fel az előbb, és uh, az előbb is szóba került, hogyha a globális adóügyi szabályok vitájához meghívjuk a fejlődő országokat, nem lesz nagyon nehéz uh, és lassú elérni a megállapodást, de igen, ettől demokrácia, demokrácia. Európában általában ezeket az elveket tartjuk be. Különösen adóügyi kérdésekben nagyon nehezen érthető, hogy Európa hogyan védelmezhet egy rendszert, ahol több mint száz, országot kizárnak a döntéshozatalból, és természetesen ezeknek a szabályoknak van, van súlyuk a fejlődő országokban is, ha nem is kötelezőek, de azért nyomás helyezkedik rájuk, hogy kövessék ezeket a szabályokat. Az OECD egyik legellentmondásosabb döntése több évvel ezelőtt született meg, hogyha egy cég két országban is működik, akkor az adóztatás jogát a, a cégközpont szerinti országnak kell megadni. Éppen ezért az OECD országokban érvényesül ez elsősorban. Ezért a fejlődő országok még mindig nagyon vonakodnak attól, hogy az OECD szabályokat fogadják el, mert az OECD alapvetően olyan, e, olyan szabályokat fogalmaz meg, ami számára előnyös. A másik példa, hogy miért hezitálnak a fejlődő országok, az úgynevezett arms length elv miatt. Nagyon nehéz a fejlődő országokban dolgozni, az OECD országoknak sem igazában sikerül ezt működőképesíteni. Nem akarok vádolni senkit azzal, hogy nem olvasta el a BEPS eredményeket, mert több mint 1900 oldalról van szó, de ha megpróbálják ezt eltekinteni, biztos meg fogja lepni önöket, hogy milyen kevés eh, változott meg az Ansling elv az ellentmondásos OECD döntések listáján a BEPS után is lesznek még egyre többen, vagyis arról döntöttek, hogy titkos legyen az országonként jelentéstétel. Ez ellenzi, az e e, ellenébe mond az Európai Parlament által is támogatott európai döntést, hogy ezek nyilvánosak legyenek az adatok. A BEPS-en túlmegy az Európai Unió és sok más ország is, és ott vannak a szabadalmi adókedvezmények. A BEPS-ből részletes vizsgálat nyomán kiderül, hogy erre is van egy nemzetközi leírás. Ez egy új káros adóügyi gyakorlat lesz az OECD-nek megfelelő szabadalmi adókedvezmény. Aztán ott van Írország, amely azt mondja, hogy a BEPS-et végrehajtom, és bevezetem a szabadalmi adókedvezményt. Tehát, hogyha még arról beszél, mielőtt arról beszélünk, hogy a BEPS-et támogatja vagy sem, beszélünk arról, hogy mi a BEPS tennék eh, attól, hogy a BEPS 2-ről beszéljünk, hiszen még az első BEPS-ben is nagyon sok a probléma, és több döntést kell hozni, ráadásul nem demokratikus módon. Az OACD sokszor kis csoportban találkozik a G20-ak körében például, és elfogadja a szabályokat, majd ezután mindenki másnak be kell tartani ezeket a szabályokat. Ezt először az információcserével kapcsolatosan tették meg, amikor elfogadták a szabályokat, és utána jött létre a globális fórum, és a fejlődő országok követhették a szabályokat. Most ugyanezt tették a beps Két éve ezt mondogattuk, hogy a többi országot is be kell engedni a tárgyalóterembe. Miután elfogadták a szabályokat, meghívták az országokat, hogy vegyenek részt a végrehajtásban, amennyiben aláírják az 1900 oldalt, amit már elfogadtak, és persze vannak hiányosságok, akkor be lehet ezeknek a kitöltésébe vonni őket, de az tény maradt, hogy őket nem mondták be a tárgyalásokban. Ami az utolsó kérdést illeti, hogy nem ülne nagyon sok adóparadicsom az asztalnál, meghívnánk a fejlődő országokat, az a panamai iratok, a LuxLeaks és a hollandai felemények után meglep, hogy még mindenki arról beszél, hogy a fejlődő országok az adóparadicsomok. Az adóparadicsom nem arról szól, hogy ha egyet-kettőt megszüntetünk, akkor előbbre lépünk, és egy fekete lista, amely bizonyos országokat tartalmaz, másokat nem, ez nem fog működni. Miért? Mert az adóban is versenyérvényesül. Ezek az adóparadicsomok olyan terméket ajánlanak fel, amely azoknak jó, akik el akarják tar- rejteni a jövedelmüket. Így aztán segítünk Svájcnak, Luxemburgnak, Hollandiának, az Egyesült Államoknak, hogy jobban pozícionálják magukat a versenyben. Azt tudnunk kell, hogy nagyon sok EU ország van, és ott van az Egyesült Államok is, amelyek egyelőre nem vesznek részt az automatikus információcserében fejlődő országokkal, és nem eh, is vállalták, hogy az OECD szabályokat teljes mértékben követik. Ez adóügyi verseny, és csak az egyik titkos helyről a másikra vonul át a pénz. Végül. Nem csak egy eh, arra van szükség, hogy az ENSZ adó testülete kedves legyen a fejlődő országokhoz magunkkal, és meg kell ezt tennünk. Nincsen globális rendszer. Amikor ezt a rendszert kidolgoztuk, akkor is csak körülbelül 100 ország volt ott, és ezek sem követik. Brazília, Kína a maga útját követi, a saját adószabályai dolgozza ki. Egyre több a fejlődő ország, amelyek különböző adórendszereket próbálnak kialakítani, vagyis egyre nagyobb lesz a káosz, hogyha folytatjuk ezt a gyakorlatot, hogy a, a szabályokat a fejlődő országok számára meghatározzuk, több lesz a kiskapu, több az adó, elkerülés és kikerülés, nagyobb káosz. Eljutunk odaig, hogy annyira komplex lesz a rendszer, hogy legközelebb majd multinacionális vállalatok itt lesznek, és valódi globális tárgyalást fognak kérni, hogy hogyan tudjuk megoldani ezt a problémát. Én azt gondolom, hogy egyelőre a káosz felé tartunk sajnos. Köszönöm. Note. <laughs> I'll, um, I'll pass to the... Köszönöm szépen, átadom a szót a következő előadónak percben Picsattolja Köszönöm szépen, és köszönöm a meghívást is. Elküldtem a prezentációmat, de látom, hogy milyen kevés az idő, ezért egy-két konkrét dologra szeretnék összpontosítani. A transferárképzésre többek között, amely amely jól következik az eddig elhangzottakból. Egy nemzetközi kutatási hálózatban dolgozom az Egyesült Királyságban, nagyon sokféle adó ügy tartozik hozzánk, különösen a nemzetközi adózás kérdése. Egyértelművé vált, hogyha a legnagyobb, leghatalmasabb cégek ki tudják használni a nemzetközi az adórendszert, akkor ez aláássa a mindenféle adóügyi rendszer legitimitását és hatékonyságát. Egy monitoring csoportnak is tagja vagyok, amely az összes BEPS folyamatot figyelemmel követi, és itt ajánlásokat adtunk ki. Én majdnem az összes oldalt elolvastam ebből az 1800 oldalas dokumentumból. A BEPS projekt mandátuma az az, hogy a multinacionális cégek ott adózanak, ahol a gazdasági tevékenységüket folytatják és értéket hoznak létre. Azonban minden ország a saját szabályait hozza létre, és ez ellentmondást von maga után, hiszen egyértelmű, hogy erősebb koordinált szabályok nélkül a nemzeti szuverenitás illuzórikus, a koordináltabb megközelítés adja az alapját a nemzeti szuverenitás adóügyi fennhatóságának, tehát annak, hogy adóztassanak az államok. A BEPS monitoring csoportban pontosan ezt figyeltük, részletekbe bocsátkozva. Én most a transfer átképzésre összpontosítanék, ahogy elmondtam, azért, mert ez a munka még nem zárult le, bár készült már három jelentés, a 7-es, a 9-es és a 10-es átalakította a transferárképzési iránymutatást, különösen az úgynevezett profit split módszer tekintetében, valamint a digitális gazdaság kihívásait és nagyító alá veszi ez az anyag, a forrásadó kérdését többek között. A transfer elképzés nagyon jól mutatja, hogy miért van igaza az előző előadóknak. Az OECD országok tőke exportőrök, illetve bizonyos esetekben tőke importőrök is, hiszen a multinacionális cégek mind a két irányban működnek. A fejlődő országokban azonban általában nem léteznek multinacionális cégek, bár a G20-ak közül vannak olyanok, amelyek esetében ez nem így van. így a export országoknak kedvezményezett ez az, ez az anyag. Nagyjából azt mondhatjuk, hogy az eddigi változások, tehát a transferárképzési iránymutatásainak a változásai abba az irányba mutatnak, hogy megnézzük a funkcionális elemzést, megnézzük, a multinacionális céget nem mint egy entitást, egy egységes, egy egyes entitást, hanem, ahogy a Mario Mont is elmondta, az OECD szabályok értelmében ezeket külön entitásként kell kezelni, mintha külön entitások lennének mindegyik országban, de ez nem működik. A funkcionális elemzés megköveteli az adóhatóságot, hogy megnézzék azokat a különböző funkciókat, amelyek értelmében mélységesen meg kell érteni minden egyes cégüzleti modellját. E, azonosítaniuk kell az e a teljesített funkciókat, illetve ezek értelmében kell alokálni a profitot. Hogyha megnézzük a kockázatokat, és az immateriális javakat, különböző kritériumok alapján vizsgáljuk ezeket a cégeket, akkor oda jutunk, hogy a multinacionális cégek lehet, hogy jelentős tevékenységeket folytatnak egy leányvállalat kapcsán, de hogyha ezeket nem kontrolláljuk megfelelően, akkor úgynevezett a rutin profitot hoznak létre. Ezt láttuk a Google esetében, az Egyesült Királyságban. nem igazán tudjuk a, az RH és a Google közötti megállapodásokat, de itt egy, egy rutin profit funkciót látunk. Mintegy 3000 mérnök dolgozik az Egyesült Királyságban, 3000-en a marketingben, mégis rutinszerű tevékenységekről beszélünk, illetve így kezelik a, a működését ennek a cégnek. Hogyha ezeket kívülről kontrollálják, akkor a brit székhelyű multinacionális cégek kezébe kerül az Egyesült Királyságnak tulajdonított profit nagy része. azt jelenti, hogy az, a fejlődő országok esetében a funkciók rutinnak minősülnek, még akkor is, hogyha ezek, ezek széles körűek. Gondolok itt például a kutatásra. Nagyon sok országban a kutatásfejlesztési tevékenység jelentős, például Indiában, Kínában, Kenyában, Mexikóban és így tovább. a gyógyszercégek például fejlődő országokban tesztelik a gyógyszereket, de ezeket a tevékenységeket a rutin funkcióként minősítik a felülvizsgálat, felülvizsgált irányelvek, ez pedig nem kielégítő. In the last slide of the presentation, it means, as I say... Ahogyan rámutattam, az adóhatóságoknak adhok megközelítést kell alkalmazniuk. Az OECD és más szervezetek a kapacitás építés kapcsán próbáltak segíteni. Szerintem ez nem a helyes út, ez nem egy fenntartható megközelítés. A szabályokat magukat kell átírni, megreformálni. Vannak olyan országok, amelyek alternatív megközelítést alkalmaznak, például Bra- Brazília egy fix marzs rendszerrel működik, és a bizonyítékok azt mutatják, hogy ez sokkal jobban működik, sokkal gördülékenyebb az adminisztráció, csökken a korrupció, csökken a visszaélés, és csökken az egész rendszer bonyolultsága. Az OECD egy úgynevezett túlkitet fog létrehozni a védett adókikötőkre vonatkozóan. Nos, várjuk, hogy mit javasolnak a védett adókikötők kapcsán, mi az ICT-ben egy munkadokumentumot adtunk ki, amely a módosított net mars módszert vázolja. A profit marzsot a multinacionális cégek profitjához méri, Azt látjuk a gyakorlat alapján, hogyha minden minden esetben ez a módszer eredményesebb, mint a jelenlegi OECD módszer. Tehát egy egyszerű átfogó megoldás lehetne, ez. Eddig a BEPS projekt nem összpontosított erre, nem ezt a megoldást javasolta. A BEPS 2 esetében bár a profit split módszerről beszélnek, mégis azt látjuk, hogy az OECD országok megpróbálják korlátozni azt, hogy ezt a módszert mennyiben lehet előre mozdítani. lehet, hogy a fejlődő országok ragaszkodnak majd az alternatív módszerek kialakítása mellett. Szerintem fontos lenne, hogy ezt megerősítsük, és a BEPS 2 ne zárja le azt, amiről már döntés született, hanem inkább megfelelőbb, alkalmasabb megközelítéseket fejleszten ki, alakítson ki, nem csak a fejlődő országok számára, hanem minden ország számára. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes fejtegetést. Biztos sok kérdés lesz vele kapcsolatosan. Anna Gomez az első. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt ez a magyarázat a problémákkal kapcsolatosan, amikor megpróbálunk adórendszereket kialakítani. Attól tartok mindazonáltal, hogy nem csak az a célunk, hogy ilyen adórendszert dolgozzunk ki, vagyis ami egyszerű, könnyen eh, végrehajtható, átlátható, és kevésbé kihasználható korrupció által, itt vagy máshol. Ugyanakkor az a kérdés is felmerül, hogy mi történik az adóparadicsomokkal. Meggyőződésem, hogy ebben a tekintetben a mi korrupt eljárásaink kiterjedtek a világ többi részére is, tehát senki nem leckészetheti a többieket. Látjuk, hogy sok minden, amit más országokban látunk, csak megismétlés annak, amit nekünk is itt el kell, véden, el kell tűrnünk Európában. Például olyan országokban, mint az én hazám, ahol elmondják, hogy nincsen pénz az egészségügyre, a, az egészségügyre, az oktatásra, szociális juttatásokra, de aztán ott a sok pénz az adott paradicsomokban. Biztos, hogy sok más országban, különösen a fejlődő országokban is ez történik. Ez nagy ellentmondás, hiszen olyan fejlesztéspolitikára törekszünk, amely segítséget nyújt a kapacitásépítésre, ugyanakkor megtartjuk ezt a felháborító rendszert, amely az adó fizetők jogait is sérti, és az érintett országok népének az érdekét is. A kérdésem, Észleltem Riding asszony hangjában az iróniát. Végső soron akkor a titoktartás elleni küzdelemről van szó? Ezt próbáljuk ennek a szakbizottságnak a munkájával is elérni. Most az adók összefüggésében és a jövőben már a panama iratok összefüggésében is. Vagyis ebben a tekintetben Együtt kell működnünk a titoktartással szemben. Most, amikor ezt lehetővé tettük leptokráciákban, fejlődő országokban és más országokban, akkor ezek szerint nekünk az az érdekünk, hogy megtartsuk a rendszert. Maria Hojbuk. Maria Hojbuk következik. Dankeschön. Dankeschön. Köszönöm szépen. Köszönöm a sok információt is. Elég Érdekes politikai koherencia ez, amikor egyrésztről látjuk ezeket a kiskapukat, és ezt az iróniát a rendszerben, amely bizonyos emberek számára előnyöket jelent, és ők ragaszkodnak ehhez, mások meg bőkezően fizetik a fejlesztési segélyt. Hát a politikai koherencia különleges felfogása mindez. Minden politikai területen, beleértve az adóztatási és kereskedelmi politikát, a politikai következetesség a fejlődő országok vonatkozásában vizsgálandó lenne, és felül kellene vizsgálni szakpolitikáinkat e tekintetben. Ugye vannak a fenntartható fejlesztési célok, amelyek mellett elköteleztük magunkat, ezek valamennyi szakpolitikai területen érvényesítendőek lennének. És azt mondjam, ön felvetette, hogy a nemzetközi munka nagy része adó kérdésekben jelenleg a G20-ak vagy az OECD berkeiben zajlik az országok 80%-ának következtében kizáródik ebből a munkából. Hogyan lehetne egy inkluzív döntéshozatali folyamatot kialakítani, hiszen a globális kormányzást kulcsszóként említették, vagy hogy lehetne egy koordinált megközelítést létrehozni? Hogyan lehet közösen szabályokat kialakítani, és közös alapot kialakítani az adópolitika, az adóügyi kérdések tekintetében? a kérdésem, nem lenne jobb egy olyan intézmény, egy újabb államközi grémium a nemzetközi együttműködés céljaira adó kérdésekben, esetleg az ENSZ védőelnyője alatt, eh, ahol is ezen kérdéseket meg lehetne vitatni, alapokat lehetne megvetni, és valóban széles mandátummal eh, működhetne ez az ENSZ védőelnyője alatt. Hiszen így módon az összes ilyen problémát és kérdést együtt tudnánk kezelni, megtárgyalni. A jellegi grémiumok ugy, ugyanis nem képesek erre látszólag. A colleague wish to... Nem tudom, hogy kére valaki más szót. Én akkor egy kérdést fogalmaznék meg, hogyha megengedik. Nagyon sok mindenről szólt. Az utolsó gondolat arra mutatott, mutatott rá, hogy a profitot hogyan deklarálják, a globális profitot. Ez hogyan bontják le a, azokra az országokra, ahol a tevékenységüket folytatják. Nem igazán értettem, hogyha nem akkor még egyszer kérem, magyarázz el ezt. Köszönöm. Akkor most fordított sorrendben adom meg a szót egy pár percre, mert utána jelentéstevők következnek. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, igen, elég hosszú ö, kutatási dokumentumot adtunk össze, a jelenlegi szabályok alapvető hibája az, hogy ambivalensek. Lehetővé teszik azt, hogy az adóhatóságok eh, kiigazítsák a profitot eh, azon entitás esetében, amely a saját országukban működik. Ezt az a független entitási elv alapján teszik, úgy kezelik őket, mintha külön független entitások lennének, a multinacionális cégtől függetlenek, pedig nem azok. Tehát ez az alapvető dilemma. A BEPS eh, projekt eddigi eredménye pontosan ezekre a törésvonalakra mutatott rá. És a költségeket egy arányos metodológia alapján kezelik, azonban a profit esetében nem ezt a módszert követik. És ezt a más módszert megerősítik az adóhatóságok lehetőségei. Gondolok itt például a Google Egyesült Királysági tevékenységére. A mi javaslatunk az, hogy meglejzhetjük a globális profitot, ehhez, hozzá, ehhez rendelkezésre állnak az adatok, figyelembe kell venni a, például a konszolidált pénzügyi mérleg jó kiinduló pont lehet, lehet, hogy ezt az adóügyi szempontból ki kell igazítani, de ezt meg lehet tenni. Aztán a kérdés az, hogy ezt, ezt hogyan, a, milyen arányosságban használjuk. Lehet, hogy egy, egy CCTB módszert kell alkalmazni, ehhez sok előkészítésre van szükség. Mi azt mondjuk, hogy egy olyan megközelítést lehetne alkalmazni, amely egy olyan arányal, amely egy olyan arányal dolgozik, amely a globális profitot nézi, illetve annak a 25%-ában gondolkodik. Ez azt jelenti, hogy egy ilyen minimális adórátát határoznának meg, az adott cég totális, teljes globális profitjának arányában. Thank you, Yes, on the question. Köszönöm, igen. Volt egy kérdés eh, az a kapcsolatosan, hogy hogyan találhatjuk meg a megoldásokat. Az ENSZ-ben láthattuk többször is. Én eh, a kampány eh, menedzserként dolgoztam az ENSZ-ben. Azt látjuk, hogy kialakul egy koalíció a tetrekész népekből, és ez terjed régiókon keresztül. Mi nem vagyunk egyformák az Európai Unión belül, tehát a nem adóparadicsomoknak össze kell fogniuk az adóparadicsomok ellen. Ehhez jogszabályra van szükség, hogy tudjuk, hogy ki az, aki ezt blokkolja. Az etikai kódex csoporttal kapcsolatosan az a probléma, hogy teljesen titkosak, és nem is láthatjuk a tárgyalási szöveget döntés előtt. Nem tudjuk, hogy ki blokkolja, nem tudjuk felelősségre vonni a kormányokat, nem tudjuk, hogy mi történik az ENSZ egészen másként működik. Van egy fontos precedens, ezért mondom, hogy a multinacionálisok fogják majd ezt sürgetni a globális döntéshozatalt, mert ez történt néhány évvel ezelőtt, amikor volt egy biokalózkodási incidens, amikor genetikai erőforrásokat loptak el, és maguk a vállalatok kezdték el a folyamatot. Azt mondták, hogy ha az előnyöket nem lehet megosztani, akkor az országunk nem ad hozzáférést, és eh, ez értemes azon országok számára, hogy látják, hogy nem nyernek ebből semmit, azt mondják, hogy jó, akkor ezek a cégek nem jöhetnek be az országomba, vagyis én az én saját belső cégeimet fogom támogatni. A, ahelyett, hogy eh, ez a mindenkinek hátrányos helyzet jönne létre, időt kell szakítani a globális megoldásra és megállapodásra az OECD, állítólag gyorsabb, de nem tudom, hogy mindig tudja, hogy mi, miről szól ez a folyamat. Az elmúlt 50 évben nem sok előrelépés történt, és nem elég csak papírokat írogatni, hogyha az elszámoltathatóságban nem tudunk előrelépni, nem tudom akkor mi a gyors előrelépés. A globális tárgyalások lehetőségeket adnak, hogy meg tudjuk oldani ezeket a problémákat. Köszönöm szépen. Nos, nagyon röviden a Gomes asszony kérdésére reagálnék, ami a bizalmasságról szólt. Valóban ez igaz, azonban a fejlődő országok hozták létre az adóparadacsomokat, aztán az afrikai vezetők ezt szintén használták. A Barclays Bank pár évvel ezelőtt Gánába, Kenyába jött, illetve az afrikai országokban is vannak pénzügyi központok, illetve adóparadicsomok. Tehát ez a titkosítás, bizalmasság, ez Európából importálódott, Természetesen kezdeni kell ezzel valamit a fejlődő országoknak, együttműködve a fejlett országokkal. Tehát hogyha azt mondjuk, hogy az afrikai országoknak ez az érdeke, és nem akarják megváltoztatni a rendszert, nos, erre akartam reagálni. Thank you very much for... Köszönöm. Köszönöm a megjegyzéseket, és most pedig a két jelentéstevőnek adom vissza a szót. Evish Line. Öt percet kap mind a két jelentéstevő. Thanks a lot. Speaking at the end. Thanks a lot, Chair. Let me start by welcoming. Köszönöm szépen. Először is üdvözlöm ezt a közös meghallgatást. Nagyon fontosnak tartom, hogy foglalkozzunk ezekkel a kérdésekkel a fejlődési perspektíva, perspektívából, hiszen nagy, nagy összegek mozognak egy egyszerű kattintással, és ez azt jelenti, hogy globális szinten az eszközeinket hatékonyá kell tennünk. A tavalyi év folyamán a bizottságot arra kértük, hogy az adóelkerülés témájában a fejlődő országok kapcsán lépjen. Ahogy a Momba úrtól is hallottuk, óriási a probléma, Tavaly az Afrikai Unió jelentése trillió dollárnyi vesztességről beszélt az elmúlt 50 évre kivetítve, ami az ODA bevételeinek felel meg. Tehát ez egy óriási összeg. A tavalyi jelentéssel tehát ez volt a célunk, de az Addis Ababai konferencia nem hallgatta meg a kéréseinket. Kértük, az ENSZ adóügyi bizottságának átalakítását egy valós intézményközi szervezete, de nem talált meghallgattatásra ez a kérésünk, ahogyan mondtam. Jelenleg az OECD-ben egy kis, az a gazdag országok kis csoportja határozza meg a globális adószabályokat, ahogyan erre többen is utaltak. A panamai dokumentumok jól mutatják, hogy a globális problémák globális megoldásokat követelnek, átlátható, univerzális, tra- transzparens rendszere van szükség. Az európai országok nem voltak egyenlő partnerek a BEPS tárgyalások során, A 34 leggazdagabb ország vett ebben részt, és kimaradt mint egy 150 ország. Ez pedig, az ilyen keret nem hozhat megoldást mindenki számára. Nincs tehát csodaszer. Azt kértük, hogy bizonyos tagállamok példáját kövessük, hatástanulmányt készítsünk, a továbbgördülő hatást vizsgáljuk, Nézzük meg, hogy hogyan, milyen hatása van a mi rendszerünk a fejlődő országok adó adózási rendszerére. Manszervizi úrtól azt hallottuk, hogy a bizottság arra fogja ösztönözni a tagállamokat, hogy végezzék el ezt az értékelést. A fejlődő országokkal való adóügyi tárgyalások során hangsúlyozzuk, hogy az ENSZ modellt kellene preferálni az OECD modellel szemben measure agreed at international level. A nemzetközi szinten meghozott intézkedések egy, egy része teljesen hasznavehetetlen a fejlődő országok szempontjából. A megfelelő irányba történő lépések ezek, de nem elegendőek, különösen nem fejlődési vagy fejlesztési szempontból. Ezeket az eszközöket át kell alakítani, figyelembe kell venni a fejlődő országok helyzetét. Az átláthatóság árcímkéje nagyon alacsony, és mégis nagy mértékben hozzájárul az adóelkerülés elleni harchoz. Valamint bizalmat épít ki a fejlődő országokban. Automatikus információcserére van szükség az adóhatóságokkal, de figyelembe kell venni, hogy átmeneti időszakra van szükségük a kapacitás hiánya miatt. Ez alatt az átmeneti időszak alatt azonban nem szabad, hogy kizárjuk őket a tárgyalásokból. Egy teljes körű rendszerre van szükség. A jelenlegi javaslat még mindig nem kielégítő ebben a tekintetben. Egy nyilvános CBCR őre vonatkozó javaslat sem kielégítő, hiszen így a multinacionális cégek 80-90%-a kimarad ebből az ellenőrzési rendszerből. Ezért azt gondolom, hogy fontos az adóparadicsomok Európai Uniós listája, de ez szelektív kell, hogy legyen, ahogyan erre Sárdoni asszony is utalt. Szelektív és politik... Hogyha szelektíven járunk el, és a politikai a politikai aspektusokat figyelembe vesszük, akkor ez bizony egy elég szűkös lista lesz. A panamai dokumentumok tehát rámutattak arra, hogy égető szükség van a rendszer megváltoztatására. Óriási pénzösszegek vesznek el a fejlődő országokban az adóelkerülés miatt, és ez nagy mértékben károsítja a fejlesztési politikánkat, ez így nem hatékony, ezért globális megoldásra van szükség. Köszönöm. Uh, thank, thank you very much. Lola. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, nagyon röviden. Spanyolul fogok beszélni, ha nem baj. Köszönöm szépen, uh, hogy megszervezték ezt a közös vitát. Úgy gondolom, hogy nagyon uh, fontos témáról van szó. A Panama iratok megmutatták, hogy mennyit ellopnak különböző országokban a közös forrásokból, de keveset teszünk. Júliusban az európai országok, mint ahogy gyakran megtesszük, hogy aláírunk valamit egyik fórumon, aztán más teszünk egy másikon. Tehát Addis Abebában júliusban kötelezettséget vállaltunk, hogy a belső erőforrások mozgósítását kell megerősítenünk, hiszen eh, ez alapvető és logikus eh, követelménye a fejlesztésnek. A maga szempontjából ez a probléma különböző szempontokban nyilvánul meg. Mindannyian egyetértünk, eh, hogy a társadalmi igazságosságra szükség van, igazságos, progresszív és újraelosztó rendszerekre van szükség, és így a szociális költségeket lehet fedezni, hozzájárulva a szociális kohézióhoz és az egyenletlenségek csökkentéséhez, a nemek közötti egyenlőség csökkentéséhez. Ez, ezek fontos célok 2030-ra fenntartható fejlesztésben ezt az ENSZ is mag elé tűzte. Illetve a ko- szociális kohézió mellett állampolgári jogokat is akarunk, ez a belső erőforrások növelése kapcsolódik a transz, az átláthatósághoz és a demokráciához, és tudnunk kell, hogy a gazdaságnak kell szolgálni a népet, és nem fordítva. Ez az átláthatóság hiány, az ellenőrzés hiányának következménye, és ez adóelkerüléshez, adókikerüléshez vezet, és ezekből a pénzekből gyakran az szervezett bűnözői csoportokat támogatják. A Panama iratok, LuxLim, az Elcsáni iratok felháborítják a közvéleményt, de politikailag nem sokat érnek el. Nem csak pénzről van szó, hanem politikai pozíciókról is, amelyek védelmet keresnek ezekben a helyzetekben. Ezeknek a gyakorlatoknak véget kell vetni, például az országonkénti jelentéstételben, és figyelembe kell venni a nemzetközi szerződések, illetve a befektetési szerződéseknek a kérdését. Gyakran ezek a szempontok elébe kerülnek az emberi jogok szempontjainak annyira súlyos közvetlenül megszegni az emberi jogokat, mint hogy például meg tudják tiltani a költségvetési csalásokat. Semmiféle ideológiának nem szabadna ezt megvédenie. Tudom, hogy nagyon sokan vagyunk, akik mindent szeretnénk megtenni, amit lehet, hogy ezekben a helyzetekben a büntethetet, büntethetetlenség ne érvényesüljön. Köszönöm szépen. Köszönöm mind a kettőjüknek ezt az összefoglalót, hogy ilyen jól összefoglalták a kérdéseket. Lamaszúr úrnak el kellett távoznia, mert vonasztrájk van Franciaországban, vasúti sztrájk, és el kellett érni az utolsó vonatot. Nagy kérdések merültek fel, az ENSZ rendszerről is szó esett, ez mindenkire vonatkozik, és ez is olyas valami, amit talán a szakbizottságunk kezelhet. Bekihez visszatérnék, amikor a Fejlesztési Bizottságról beszélt, és azt mondta, hogy valamilyen rendszerre van szükség az Afrikai Unióban, egy monitoring rendszerre, és azon is gondolkodni kell, hogy a gyakorlatban ez hogyan működik. Az is megrázott, hogy amit Szilviától hallottunk, az adóveszteség egyetlen cég esetében a Zambia költségveti, oktatási költségvetésével egyenlő. Gyakran elfelelkezünk arról, hogy milyen kicsik a fejlődő országoknak a költségvetései. Mikor az eboláról volt szó, Libériának a teljes költségvetése kisebb volt, mint az én városomnak az éves oktatási költségvetése igazából nincs értelme annak, hogy most az ODA-ban hány százalékot juttatunk ezeknek az országoknak, hogyha megfeledkezünk az adóügyi kérdésekről. Én nem akarom, hogy hogy fejlesztési segélyből finanszírozza Afrika a közszolgáltatásait, hanem a saját forrásaiból. Ez legyen a cél, hogyha ezeket a problémákat nem tudjuk megoldani, akkor nem tudom, hogy hogyan akarjuk megoldani az önkérdéseket, mint a migráció. Ehhez létre kell hozni egy alapot, de hát emiatt van migráció, a szegénység, közszolgáltatások hiánya, az átláthatóság hiánya a társadalomban, úgyhogy nagyon hálás vagyok az adóügyi bizottságnak, remélem nem fognak elveszni ezek a következtetések, mert nagyon fontos, hogy a fenntartható fejlődési célokat tudjuk érvényesíteni. Köszönöm szépen mindenkinek az elő adoknak is. Tudom, hogy kevés volt az idő, és sok volt a mondani valójuk. Köszönöm szépen a szervezőknek és a tolmácsoknak is, hogy még pár perccel eh, ráhúztak a munkaidejükre. Köszönöm.